segítségét, hogy ezt minél gyorsabban le tudjuk bonyolítani. A javaslat a palesztin törvényhozó társadalmi fenntartott kapcsolatokért felelős közösség átnevezéséről. Ki támogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. Még egyszer, tehát ki támogatja, ki szavaz ellene, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A Ferreira féle jelentés. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. További jelentés Ferreira kollégától szintén név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Van Dalen jelentés, halászati partnerség, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. Még egy Van Dalen féle jelentés az Ötfoki Köztársasággal való halászati partnerségről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elfogadtuk. A négyes bekezdés eredeti szövegét elő elfogadtuk, és a név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. Serao Santos féle jelentésről szavazunk, Madagaszkári halászati partnerségi megállapodás, megnyitom a név szerinti szavazást. nem tudnak gyorsabban, mint én, és a technika sem tud ezzel lépést tartani, úgyhogy most nyitom meg a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadtuk. Zalba Bidegain féle jelentés, jegyzőkönyve a kereskedelmi világszervezetet létrehoz a Marrakesi Egyezmény módosításáról. A jelentés tevő mindkét jelentéshez két percben hozzá kíván szólni. Megadom neki a szót. brevemente presidente solo treinta segundos para agradecer a los ponentes alternativos csak 30 eh, másodpercben szeretnék köszönetet mondani az árnyékelőadóknak, mert kiváló munkát végeztek eh, nagyon fontos jelentés eh, kapcsán. Nyilván nagyon jelentősen javulni fog a kereskedelem a fejlődő országokkal. A migrációs hullám miatt is szükség van az ilyen eszközökre, hiszen az okokat kell felszámolni, javítani kell a helyzetet a kibocsátó országokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szaba Bidegán kollégának, és az első jelentésről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. A második jelentése a kollégának ugyanezzel a címmel a kereskedelmet megkönnyítő eljárások, vagy egyszerűsítő eljárásokról mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az egyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Második módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 7-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, végezetül pedig név szerint szavazunk az egész jelentésről, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadva. Következik a Svoboda féle jelen, jelentés Ausztria, Belgium, Lengyelország felhatalmazása, hogy csatlakozzon a budapesti bevizi árufuvarozási szerződésről szóló egyezményről. Megnyitom a név szerinti szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. A jelentés, annak nem intézkedések a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében. Itt néhány módosítóról dobban szavazunk, ki támogatja, ellene, tartozkodás elfogadva. Hetes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hetes és a kapcsolatosan a jelentéstevőnek van egy szóbeli kiegészítése, Keller asszony. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, itt egy szóbeli módosító ról megállapodtak az árnyék jelentéstevők, ez kapcsolódik az juncker új javaslathoz. A szavazó, szavazó listán ez úgy szerepel, hogy további 100 20 ezer menekülő áthelyezésére kerül sor az érintett országokból. Ez a megszövegezés szerepel a szavazási listán. Ezt most nem akarom felolvasni, mert eléggé bonyolult. Köszönöm szépen. Vannak kifogások, úgy látom, hogy 40-en többen vannak, tehát akkor az eredeti változatban szavazunk erről a módosítóról, ki támogatja, ellene, ezt ellenőrizzük, tehát a hetes eredeti változatban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 29-es is okafogyottá vált, 44-es megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Ki támogatja, ellene tartaszkodás elutasítva. 34-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es módosító a 48 as ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és elfogadtuk. A 42-esről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Hármas név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös két részben. Első rész mellettem ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Nem, a második részről ellenőrző szavazást nyitok meg. Haben alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes, ki támogatja, ki ellenzi. Kitartózkodott, elfogadtuk. 45-ös okafogyottá vált, 9-es név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. A 46-ost ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerint fogunk most szavazni, nem mondom mindig bemondani, hogy név szerint 14-es megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk 15-ös, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 19, megnyitom. Szavazott mindenki. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as, megnyitom. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a módosított szövegről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. Most pedig a jogalkotói határozatról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást, és elfogadtuk a Westfáli jelentésre térünk rám. Az uniós szakpolitikák városi dimenziója, 20-as bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os bekezdés eredeti rész két részben név szerint első rész megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész, név szerint megnyitom. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalásról módosított formában név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. Tovább lépünk. Deutsch Tamás jelentésére a növekedést és munkahelyteremtés szolgáló beruházások, a gazdasági terület és, és társadalmi kohézió előmozdítás az Unióban. Négyes bekezdés eredeti szöveg két részben név szerint az első részről megnyitom a név szerinti szavazást. Am alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk a második rész, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es eredeti szöveg mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 24 név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es bekezdés két részben, mindegyik név szerint első részről megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as, két részben, mindegyik név szerint. Első rész, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29 es bekezdés, két részben, mind a kettő név szerint, első rész megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész, megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as bekezdés három részben, mindegyik név szerinti szavazás, megnyitom az első név szerinti szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk harmadik rész, megnyitom a szavazást és ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Melynek eredménye? Elfogadtuk. 45-ös bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-es, két részben mindegyik név szerint megnyitom az első részről a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk második rész, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor pedig lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 66-os bekezdés két részben, mindegyik név szerinti szavazás, megnyitom az első részről a név szerinti szavazást. Ha mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az egész módosított állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Mert ha szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a Fandekamp jelentésről szavazunk. Bocsánat, mondja az elnök, egyet túl nagyot lapoztam. Először a Kukán jelentésről szavazunk. A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás Európai évének 2012 értékelése 8-as bekezdés két részben első rész kitámogatja. Ki ellenzi, kitartózkodott, elfogadtuk, második mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es három részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, másodikat ellenőrizzük, kérem megnyitjuk az ellenőrző szavazást a második részről. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk harmadik rész, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 18-as két részben első mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ti 28 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 30-as két részben mellette, az első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39-es három részben első rész mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellett, ellene tartózkodás. Mindjárt szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát most akkor az egész állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Am alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Die Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a Fam de Kamp jelentésre térünk át. A közlekedésről szóló 2011 évi fehér könyv végrehajtása. Először is a hármas bekezdés mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk négyes két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A nyolcas bekezdés név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A kilences név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. A tízes két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A tizenegyes név szerint megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. A 13-as két részem első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as két részben első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 19-es két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 20-as két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 26-os név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 29-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-es és a 12-es francia bekezdés első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész. Név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szabadul? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 39-es bekezdés mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as két részben első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 54-es első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk a 60-as két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as, 3-as francia bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as, 5-ös francia bekezdés két részben első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as, 8-as francia bekezdés mellett illetve megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as 9-es francia bekezdés első rész mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész. Név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as 10-es francia bekezdés név szerint. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 63-as 12-es francia bekezdés név szerint. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elutasítva. 64 64, 5-ös francia mellett, tehát az 5-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 7-es francia bekezdés mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Még még a 64-esnél vagyunk, a 12-es első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 15-ös francia bekezés mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a 65-ös első francia bekezés mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös francia bekezés mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os francia bekezdés név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 12-es francia bekezdés két részben, első rész mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 66 68-os francia bekezdés mellett ellene. Ellene? Akkor még egyszer. Mellette? Ellene? Úgy néz ki, hogy elutasítottuk, de név szerint szavazunk. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 66-os bekezdés, 9-es francia bekezdés első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. A G preambulum bekezdés első része mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát most az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a Fossenberg jelentésre térünk át a nők karrier lehetőségei a tudomány területén és az egyetemeken. A 22-es bekezdés. 22-es eredeti szöveg, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Tehát a Fossenberg jelentés név szerint szavazunk a 22-esről. Megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 35-ös két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. A 42-es név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as két részben első rész mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész. Név szerint megnyitva a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Az R preambulum bekezés név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát az egész állásfoglalásról módosított formában név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Zárom a szavazást. E- elfogadtuk. Rodríguez. Rodríguez jelentés következik a lányok társadalmi szerepvállal csak ösztönzése oktatáson keresztül az EU-ban egy alternatív indítvány is érkezett az egyes, kitámogatja ezt, ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Az egyes eredeti szövegben két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva az ötös bekezdés két részben. Ellenőrizzük az második részt az első bekezdésből, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva az ötös bekezdés két részben első rész, második rész meg, mellette, elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Tízes ellenőrizzük az ötös bekezdés második részét, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 13-as. Két részben első rész. Név szerint. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartaszkodás, elfogadva. 21-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 25-ös bekezdés, mellette, el, ellene, tartózkodás, elfogadva. 27-es, két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. 29-es három részben, és mindig név szerint megnyitom. Első részt. Mindenki szavazott? Jó lenne, ha néppárti kollégák is jeleznének. Nem jeleznek. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Úgy látszik, mégis működik. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harmadik rész. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30-as név szerint megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette három részben szavazunk ellene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 ellene tartózkodás elfogadva. G preambul bekezdés első rész, két rész mellette, te ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. R preambulum ellenőrizzük a G preambulum bekezdés második részét, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. T. Preambulum mellette. A második rész volt. Elnézést kérek, mondja az elnök. R, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. T mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most az állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az utolsó jelentés következik, a Schwab jelentés. EGT és Svájc, az akadályok belső piac teljes körű megvalósítása előtt. Név szerint szavazunk, egyetlen. Hagyják bent a kártyát, kérem egészen addig, amíg lezárjuk. A szavazást most megnyitom. Mindenki szavazott? Ezzel lezárom a szavazást. Elfogadva. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!